Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Foglaljanak helyet. Tagesordnung. Ami a napi rendet illeti, ezzel kapcsolatban azt kell, hogy közreadjam, hogy a mai napon Dagmar Rothbéren jelentéséről és Péter Líze jelentéséről nem fogunk szavazni, hanem szeptember 25-én három órától fogjuk a szavazást tartani. Tehát délután 3 órától 15 órától. Tehát egy héttel elhalasztottuk e két jelentésről való szavazást, akkor fogjuk a szavazást tehát tartani róluk. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ebben a formában elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Harmadik pontom, észt és máltai nyelven kívül valamennyi nyelven rendelkezésre átolmácsolás. Szeptember 26-án közös ülésünk lesz, az ipari szakbizottság beli kollégákkal. A 2030-as klímavédelmi és energiaügyi keretpolitikával kapcsolatban. Mind a, két jelen, mind a két szakbizottság jelentést készít ebben a tárgykörben, és szeptember 26-án egy közös ülést is fogunk tartani. Itt a szakbizottság összetételében változás következett be. Dalélis kolléga teljes jogú tagként vesz részt a továbbiakban a munkákban, és Kriton Arzeniszt helyettesíti, aki mostantól póttagként működik közre. Látogatók érkeztek, Wills kolléga kíséretében 10 óra és 12 óra között lesznek itt körünkben. Nem látom őket, de szeretettel üdvözöljük őket. Szeptember 24-én, kedden, 9 órától 12 óra 30-ig az e-egészségügyel kapcsolatban lesz egy workshop, a PHS 7C 50-es teremben, és október 14-én az ENVI szakbizottsági ülés idején, azzal párhuzamosan nyilvános meghallgatásra fog sor kerülni a hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatban. Aki tehát nem kíván a szakbizottság ülésén részt venni, annak lehetősége van bekapcsolódni a nyilvános meghallgatásba, de hát nagyon sportos lesz, hogy ide-oda kell rohangálni. A háromoldalú párbeszédekkel kapcsolatban vannak fejlemények, Gardini asszony dolgozik ezen a dosszién, lezárult az egyik ilyen megbeszélés, és tovább dolgozunk rajta. Gratulálok Gardini asszonynak. Úgy gondolom, hogy valamennyi kolléga megjelent, és elkezdhetjük a szavazást. Ucki jelentésről, illetőleg az ezzel kapcsolatos mandátumról fogunk szavazni. Mindenki elhozta a szavazó kártyáját? legalább 36 szavazatra van szükség a mandátum megadásához. Hogyha a szavazat szám ez alatt marad, akkor nem adunk tárgyalási mandátumot. Megnyitom a szavazást, elektronikus úton szavazunk. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 44 igen, 7 nem szavazattal és két tartózkodással a mandátumot megadtuk. Ucki úr parancsolja. Chairman, I just want to thank to all the colleagues for... Köszönöm szépen, szerettem volna megköszönni a mandátumot a kollégáknak, és remélem, hogy az eredmények és az árnyékjelentéstevők részvétele jót fog tenni az európai állampolgároknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ucki úr. A az eredményről fogunk majd szavazni, hogyha nem lesz eredmény, nem szavazunk, de ha lesz eredmény, szavazunk. Itt a parlamenti szakbizottságban tehát újra napirendre kerül majd a téma, átérünk a következő jelentésre, a következő szavazásra, ez pedig az ötös napirendi pont, az európai széndiokszid piac helyzete 2012-ben. Karl-Heinz Franz, Jörgensen, Kellenen, Davis, Bass, Eichhout és Wills kollégák működtek együtt. Nincsenek kompromisszumos javaslatok, 8-as, 9-es módosító indítvány azonosan kitámogatja őket. Ki ellenzi őket? Tartózkodók, ellenőrizzük elektronikus úton, tehát a 8-as és 9-es módosító indítvány elektronikus ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. Tízes módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók elutasítottuk. 12-es ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elutasítottuk. 11-es. Jó, ellenőrizzük a 12-est. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító indítvány. Mellette. Ellene. tartózkodók, ezt is elektronikus úton ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Világos többséggel, szótöbbséggel elutasítottuk. 14-es módosító ki van mellette. Ellene ki van. Tartózkodók, elutasítottuk. 15-ös és 16-os, ezek azonosak, ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elutasítottuk őket. Valóban. Jó, a 15-öset és a 16-osat ellenőrizzük elektronikus úton. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 19-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 20-as módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, egy liberális kollégával több szavaz, mint kellene. Elektronikus úton ellenőrizzük tehát a 20-as módosító indítványt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es, 18-as azonosak, ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodók? Elfogadtuk őket. Rendben, a 17-es, 18-asat ellenőrizzük elektronikusan. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Nem. Nem fogadtuk el. Elutasítottuk. 21-es. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók nem világos, itt is elektronikus ellenőrző szavazást tartunk, 21-es tehát. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es, ki van mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 30-as, ki van mellette. Bocsánat, a 24-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 30-as jön, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 30-ast ellenőrizzük. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os okafogyott. Nem, szavazunk a 26-osról. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 25-ös következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók nem világos, úgyhogy a 25-ösről elektronikus úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as ki van mellette? túl késő. Nem működött a szavazógép az én kártyámmal, úgyhogy kérem, hogy módosítsák ebben az értelemben az eredményt is. Jó, rendben. A technikusokat kell hívnunk, hogy ellenőrizzék a dolgot, vagy pedig foglaljon máshol helyet. Üljön át. Pirillo kolléga, kérem, hogy akkor üljön át máshova, hogyha rossz a gép, a szavazógép. Jó lánynán helyén fog ülni. Nos, az én gépem sem működik, mert nem raktam be a szavazókártyámat. út, ut, ha jól sejtem, akkor útban van már a szavazókártya. Akkor áttérünk tehát a 28-asra, ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. A 29-esről szavazunk részekben. Első rész. Szeretnék ellenőrizni a 28 as rendben, tegyünk így. A 28-as Ról szavazunk, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, kollégák, kérem, hogy emeljék a kezüket, vegyenek részt a szavazásban, különben elég nehéz itt elől a helyzetem, és nyilvánvalóan meg tudja mindenki találni, hogy hol vagyunk a listában. A 29-es módosítónál tartunk jelenleg, két részben szavazunk, első rész következik, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Folytatjuk a 27-es módosítóval, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es következik, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 32-es mellett ki van? Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 34-es ki van mellette? Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 33-as mellett ki van? Ellene ki van, tartózkodók, elutasítottuk. 35-ös, mellette ki van. Ki ellenzi? Tartózkodók, nem világos a szavazási magatartást, elektronikus úton ellenőrizzük a 35-öst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es következik, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 39-es mellett ki van? Ellene? tartózkodók nem világos, elektronikusan szavazunk a 39-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 39-est ugyanazzal a többséggel. Most következik a 36-os, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk 38-as, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 41-es, ki van mellette? ellene. Tartózkodók, nem világos, a 41-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Átérünk a 40-es módosítóra. Ki van mellette? ellene, tartózkodók elutasítottuk, 43-as, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 42-es, ki van mellette. Ellenzi-e valaki? Tartózkodók, nem világos, elektronikus úton szavazunk róla, a 42-esről tehát. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elutasítottuk. 47-es következik, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 49-es mellett. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 48-as mellett. Ellene, tartózkodók elfogadtuk, 46-os mellett. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 45-ös mellett ki van ellene ki van, tartózkodók, elfogadtuk, 44-es következik, ki van mellette, ellene ki van, tartózkodók, elutasítottuk, 50-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, nem világos az 50-esről elektronikus úton, szavazunk, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 51-es, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es, ki van mellette? Nem. Az 51-est a kérésükre ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es következik, gírek, módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 54-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 53-as ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 55-ös mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók elutasítottuk. 56-os mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók elfogadtuk. 57-es mellett ki van? Ellene ki van? tartózkodók elutasítottuk, 58-as mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elutasítottuk, 59-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk, 60-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 61-es, ki van mellette, ellene, elutasítottuk, 62-es mellett ellene, tartózkodók elfogadtuk, 63-as mellett ellene, tartózkodók elutasítottuk. 64-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 65-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 68-as. Rendben a 65-ösnél elektronikus ellenőrző szavazást kérnek. Megnyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Szűk többséggel, de elfogadtuk. 68-as. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 66-os. Ki van mellette? ellene. Tartózkodók, nem világos. A 66-osról elektronikus szavazást tartunk. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Ez sem világos. A hetesről is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 69-es, 70-es azonos. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk őket. Rendben, a 69-es, 70-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Jó, hát mindig lehet próbálkozni. 71-es jön, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 74-es ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük a 74-eset a kérésükre. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as következik, ki van mellette. 73-as tehát, ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk, 72-es mellett ellene tartózkodók. Érdekes konstelláció, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 72-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Világos szó többséggel elfogadtuk. 75-ös következik, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 76-os mellett ki van? Ellene tartózkodók. Nem világos, a 76-osat is elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Ebben az esetben lezárom a szavazást. Világos szótöbbséggel elfogadtuk. 77-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 94-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk, 78-as, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk, 79-es, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 81-es okafogyott, 80-as is, 82-es is, 83-as is. Áttérjünk a 86-os módosítóra ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 95-ös következik két részben, az első részről szavazunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt elektronikus úton akkor ellenőrizzük. Tehát a, het, a 95-ös első részét. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész következik a 95-ös módosító esetében. Ellene ki van. Tartózkodók, ezt is ellenőrizzük elektronikus úton. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Rendben, a 85-öset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Világos, szótöbbséggel elfogadtuk, A 84-es oka fogyott, úgyhogy a 88-assal folytatjuk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, ezt is elektronikus úton ellenőrizzük, tehát a 88-asat. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 87-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk 90-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 89-es okafogyott, áttérünk a 112-es módosítóra, ki van mellette. Ellene, tartózkodók, nem volt világos, a 112-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Világos szótöbbséggel elfogadtuk. 91-es két részben. Első rész. Ki van mellette? Bocsánat, az első rész okafogyott, mert a 112-eset elfogadtuk, így tehát a 91-es módosítóindítványnak csak a második részéről kell szavaznunk, tehát a 91-es módosítóindítvány második részéről szavazunk, ki támogatja. Ellene ki van, tartózkodók elutasítottuk a 92-es okafogyott, a 93-as következik, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 96-os mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elutasítottuk, 97-es, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 98-as mellett ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk, 99-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 100-as, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elutasítottuk. 112-es. Bocsánat. 102-es. Ki van a 102-es mellette ellene. Nem világos, a 102-esről elektronikus úton szavazunk. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodok. Nem világos, a 103-asról elektronikus úton szavazunk. Szavaz, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Nagy szó többséggel fogadtuk el. 104-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 105-ös két részben. Első rész ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Második rész, ki van mellette? Ellene tartózkodók. Ezt is elutasítottuk. 107-es következik, ki van mellette? Ellene tartózkodók nem világos. A 107-esről elektronikus úton szavazzunk. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 106-os következik, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ugyanazzal a többséggel elutasítottuk, 113-as következik, ki van mellette. Ellene. Nem világos, a 113-asról elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. Szavazott mindenki? Ebben az esetben lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 109-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk, 108-as ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elektronikus úton szavazunk róla a 108-asról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 110-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 111-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elektronikus úton szavazunk. Nem látom az eredményt. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 114-eset visszavonták, a 115-ös következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 116-os, ki van mellette? Ellene tartózkodók, nem világos az eredmény, elektronikus úton ellenőrizzük a 116-osat. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 117-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Erről is elektronikus úton fogunk szavazni, 117-esről tehát szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118-as jön, kitámogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk át. Térünk akkor a preambulum bekezdésekre első módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk, négyes mellett, ellene, tartózkodók elutasítottuk, hármas mellett ellene tartózkodók. Nem világos, a hármasról elektronikus úton szavazunk. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Világos szótöbbséggel elfogadtuk. Ötös módosító ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellett ki van? ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellett ki van, első rész mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes második rész ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Áttérünk a záró szavazásra, csak egyetlen körben szavazunk. Itt nem adunk tárgyalási mandátumot, külön, illetve nem szavazunk külön jelentésről. Egyetlen szavazás van, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. A jelentést elutasítottuk. A koordinátoroknak kell tanácskozniuk a további eljárásról, a munkát kidobjuk a kukába, és tovább kell foglalkoznunk az ügyjel. So, wo wir beim Thema sind. Wir ha már ennél a témánál vagyunk, akkor rögtön körünkben fogjuk üdvözölni a lengyel környezetvédelmi miniszter, de nem miniszteri minőségében, hanem a KOP minisztereként Korulek úrról van szó. 11 óra 30-kor találkozunk vele, úgyhogy 11 óra 30-ig, pontosan 11 óra 30-ig felfüggesztem az ülést.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

So, colleagues, please take your seats. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Folytatjuk ülésünket. Wills asszony látogató csoportját már üdvözöltem. Az Áheni Európa kollégiumból jöttek körünkbe, üdvözöljük őket, és a francia nemzetgyűlésből üdvözöljük Bernard Fransét, aki Sophie Okoni meghívására érkezett körünkbe. Ő is a fenntarthatóság témájával foglalkozik a francia nemzetgyűlésben. Örülünk, hogy itt van körünkben. És áttérünk mai sztárvendégünkre, a COP kijelölt elnökére és lengyel környezetvédelmi miniszterre, Marcin Korolecsre. Lehetőségünk van ma vitát folytatni arról, hogy a COP19 konferencia előkészítése hogyan áll. Ez, egy, ez a konferencia egy fontos lépés lesz a nemzetközi e-, egyezmény megkötése felé vezető úton. A COP19 konferenciára Európán, Európában kerül sor, ezért az érdeklődés is felfokozott, és biztos lehet abban, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy támogassuk abban, hogy sikeres legyen ez a konferencia, és a világ nyilvánosságának jó képet mutassunk magunkról, illetőleg eh, sikeresek legyünk az előkészületekben, nem is kívánok több szót vesztegetni. A következő lesz az eljárás, mód A bevezetőjét megtartja a miniszter úr, utána a koordinátoroknak adok szót, és utána a miniszter úrnak lehetősége van válaszolni a kérdésekre. Utána lesz majd a második kérdéskör. Parancsoljon miniszter úr, öné a szó, üdvözöljük az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt az ENVI szakbizottságban, az Európai Parlamentben beszámolhatok a Varsói COP19 konferencia előkészületének menetéről. Az elmúlt öt évben ez már a második COP konferencia, ismételten Lengyelország a színhely. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fontos esemény, amely másodjára ismételten Lengyelországban eh, történik meg, nem véletlen. Az, hogy másodszorra is Lengyelországban tartják ezt a konferenciát, ez jele annak, hogy az éghajlat változás problémájá tudatosult Lengyelországban, és olyan szinten próbál Lengyelország megoldást keresni, ahol ezt a problémát ténylegesen meg is lehet oldani, nem, nevezetesen nemzetközi szinten. Fontosnak tartjuk, hogy Európa szerepet játszik ebben, hiszen tudjuk, hogy a kibocsátásokat lehet csökkenteni, fenntarthatóan lehet csökkenteni, és ez nem feltétlen veszélyezteti a gazdasági növekedést. Amikor környezetvédelmi miniszterré választottak, 2011. novemberében, amikor még nem száradt meg a pecsét sem a kinevezésemen, már akkor a miniszterelnöki ülésről elmentem a reptérre, hogy Dörbenbe repüljek. Be kell, hogy valljam, hogy a kereskedelmi miniszterként eltöltött hat évem alatt soha nem volt ilyen tárgyalási maratonban részem, mint ami Dörbenben, Dél-Afrikában volt. Dél-Afrikában társelnöke voltam az EU delegációjának, és láthattam, hogy mennyire fontos az éghajlatvédelmi tárgyalások globális folyamata, és mennyire fontos az, hogy az olyan országok, mint Lengyelország aktívan részt vegyenek ebben. Hiszen Lengyelország is így rövid idő alatt egy jól sikerült ugrást vihetett véghez, a fejlődő országok köréből kikerülve és bekerülve a fejlett országok közé. Amit Dörbenben megállapítottunk, az fordulatot hozott a globális éghajlatvédelmi folyamatokban. Határozottan amellett vagyunk, hogy a Dörbeni platformon született megállapodást végre is hajtsuk, és a globális megállapodás alapjait letegyük. Varsóban tovább fogunk tehát dolgozni. Egy új megállapodást fogunk előkészíteni, amely 200 állam részvételével kell, hogy létrejöjjön majd. Meggyőződésem, hogy Két év múlva Párizsban ennek az útnak a végére is fogunk érni, és ott megfelelően zárjuk le a folyamatot. Mindent meg fogunk tenni, legalábbis annak érdekében, hogy ez így legyen. Lengyelország tehát nem egyetlen szereplője, egyetlen résztvevője ennek a globális folyamatnak. Lengyelország úgy döntött, hogy részt vesz a szervezésben, de ezzel felvállalta azt a felelősséget is a kelet-európai országok csoportjában, ami az ilyen szervezéssel jár. Másodszorban, amikor Varsót a COP19-es konferencia házigazdájává választották elmúlt év decemberében, akkor rögtön megkezdtük az együttműködést francia barátainkkal, és Peru és Venezuela is csatlakozott ehhez az együttműködéshez, hiszen ők a következő éveknek a vendéglátói a COP konferencia előestéjén. Harmadsorban a COP19 elnökeként a miniszter kollégáimhoz fordultam, hogy konzultáljak velük az előkészítés során, és nagyon nagy segítséget kaptam Léna Ektől, a pótolhatatlan Léna Ektől, aki segített a tárgyalások során, a veszteségek és károk megoldása kérdésében. A finn környezetvédelmi miniszter is nagyon támogat minket. Martin Lidegard, a Dán környezetvédelmi miniszter pedig egyetértését adta ahhoz, hogy Kopenhágában legyenek a finanszírozással kapcsolatos találkozók, megbeszélések. Tehát önök is láthatják, hogy a COP19 egy kollektív munka gyümölcse, eredménye. Európai szintű projekt. És a hozzájárulásunkkal javíthatjuk az együttműködést. Hogyha felgyűrjük az ingújat és vávetve harcolunk, csak így leszünk képesek sikerre vinni ezt a projektet. Csak így leszünk képesek arra, hogy két év múlva egy konkrét megállapodást aláírjunk. Év eleje óta intenzív konzultációt folytatunk számtalan államcsoportosulással, sok minisztert említhetnék, akivel egyeztettem. A COP19-es konferencia előtt is még számos országot fogok megáll, meglátogatni. Volt egy találkozó Krakóban, az ottani COP19 megállapodás ö, rendezvény előtt, és ott sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni a tárgyalófeleket. Lesz egy kopot megelőző prekop rendezvény is, amely a jövőbeni megállapodás elemeiről fog majd egyeztetni, és fog arról is értekezni, hogy az ambiciózus céljaink és a cselek kereteink közötti összhangot hogyan fogjuk tudni biztosítani. A Prekop találkozó első napján a globális vállalkozások képviselői adnak találkozót majd egymásnak, és olyan technológiákról fognak eszmét cserélni, olyan innovatív finanszírozási megoldásokról fognak szót ejteni, eh, amelyek eh, akiket ők választottak, és nyilvánvalóan beszélnek a folyamatban e, a saját szerepükről is. E találkozó során nagyon sok feladatunk lesz. Ez a korábbi éghajlatvédelmi csúcsoknak a következménye. és a régóta napirenden lévő és lezárásra váró kérdések mellett új kezdeményezésekkel is fogunk foglalkozni. A perui és francia kollégával együttműködve. Fogunk így például szót ejteni arról, amely minden tárgyalás során e, fontos, és ami segítheti a párizsi siker elérését. 2015-ben a COP konferencia Peruban lesz, tehát megfelelő megállapodás tervezetet kell addigra előkészítenünk. Varsóban tehát a megállapodásnak, az egyezménynek a fő elemeit fogjuk majd megállapítani, amire majd a szövegtervezet épül. Mi lesz az új ebben a megállapodásban? Elsősorban ennek az egyetemleges alkalmazási köre, egyetemleges hatája. A, és nem, hiszen nem csak a Kyoto egyezménnyel ellentétben az Európai Uniót és más államokat fog magába foglalni. A tárgyalások során figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az éghajlat védelmi tevékenységek, cselekményeink és a fejlesztési erőfeszítéseink között egyensúly legyen. Vannak ugyanis államok, akik egyszerűen nem hajlandóak, vagy nem képesek eh, olyan kötelezettségeket vállalni, amelyek a fejlődésüket, vagy a szegénység ellen vívott harcukat lassítják, gyengítik. Tehát egy új megállapodási alapot kell velük találni, és Varsóban lehetőségünk nyílik majd a vállalkozókkal, a vállal, az iparral, a gazdaság képviselőivel is eszmét cserélni hiszen ők intenzíven követik a miniszterek döntéseit, és nyilvánvalóan ők vannak az éghajlat változás elleni küzdelemnek a frontvonalában. Beszélni fogunk önkormányzati képviselőkkel is, hiszen városi önkormányzatok, városok képviselővel, hiszen városokban eh, él az embereknek már több, mint a fele, és 2050-re 70%-a fog a világ népességének városokban lakni. Így hát az éghajlatváltozáshoz való városi alkalmazkodás egy fontos kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. És még valami, amiről szólnom kell. A az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottságba mindig is fontosnak tartotta, hogy az Európai Unió fontos szerepet játszon az éghajlatvédelmi tárgyalások során, ezért szeretném önöket arra kérni, hogy támogassanak engem. Egy ilyen fontos varsói találkozó során és beszélnék még valamiről, ami számomra fontos. Az Európai Unió gyakran kap kritikát az elégtelen cselekvései miatt. Így például a klímavédelmi intézkedések finanszírozásának elégtelenségét állítják pellengére. Úgy gondolom, hogy a varsói találkozó egy hiteles nyilatkozatot fog majd előkészíteni az éghajlatvédelem területén, és ebből a szakbizottságból természetesen nagyon segítségünkre lehet, ha megfelelő nyomást gyakorolnak, így segítve előre a tárgyalásokat. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó alkalom, hogy most itt vagyok az önök körében. Nagyon remélem, hogy konstruktív párbeszédet fogunk tudni folytatni, és az mind a két tárgyalófél megelégedésére fog szolgálni. Közösek ugyanis a céljaink. Az, hogy egy globális egyezmény megállapodás szülessen, amelyet az Európai Unió valamennyi tagállamában aláírnak. Köszönöm szépen, várom a kérdéseiket, és megválaszolom azokat. Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőjét. A koordinátorok kapnak először lehetőséget kérdésfeltételre. Megígérhetem önnek, hogy megfelelő mértékű nyomást fogunk gyakorolni, ez már a névjegyünké vált. Mi magunk is állásfoglalást fogunk elfogadni, ez mindig így van. Mindig papírra visszük azt, amit elképzelünk, és ez így lesz majd a Varsói COP19-es rendezvény esetében is, és delegációnk, tíz tagból álló delegációnk is jelen lesz, aki találkozni fog a résztvevőkkel. szólt már itt a jelenlévő vállalkozásokról, természetesen nem kormányzati szervezetek is ott lesznek, a nem kormányzati szervezetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak a vállalkozások, hanem a nyilvánosság, a közvélemény is támogassa a törekvéseinket. Az elmúlt COP konferenciánál Folyamatosan érkeztek a jelzések, hogy az egyik állam ezt szeretné, a másik állam azt. Nem volt mindig világos, hogy ki mit szeretne. Jó lenne tehát, hogy ha itt most minden egy nagy csomagban történne, az európaiak egységesen lépnének föl, és a finanszírozást is így nem külön-külön, hanem egy nagy csomagban biztosítanák, és a világ nyilvánossága számára világos lenne, hogy mi van Európában, és nem kis eh, darabokban kerülne ez a nyilvánosság elő. Koordinátorok tehetnek tehát föl kérdéseket, minden koordinátornak két perce van, ki a néppárt nevében Péter Líze kap elsőként szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, Richard Zéber kimentette magát, az ő nevében szeretnék röviden szólni. Köszönjük, hogy ellátogatott ide, és valóban Lengyelország, vendégszerető ország, a Poznani konferencián 2008-ban jó magam is részt vettem, és nagyon örülök, hogy ilyen elkötelezettek és konstruktívak a kérdés megközelítésében. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk mindannyiunknak, hogy Lengyelország a még oly ambiciózus céljai mellett nagyon nagy erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, hiszen 99%-ban az energia előállítás a széntől függ Lengyelországban, és ezért egy derogációt kapott, így például a emissziókereskedelmi rendszerben is, tehát Lengyelországnak minden támogatása mellett nagyon nehéz helyzete van. A 90%-os, 90%-ban szén alapú energiatermeléstől távolodva azt láthatjuk, hogy például Oroszország, Oroszországból importálnak energiát. A kérdésem az lenne, hogy nincs-e az éghajlatvédelemen túlmenően is más motivációjuk arra, hogy környezetbarát energiahordozókra térjenek át. A másik kérdésem pedig, önnek teljesen igaza van, hogy Európa nem tudja egyedül megoldani az éghajlatváltozás problémáját, ezért hálás vagyok azért, hogy önök is nagy erőfeszítéseket tesznek a nemzetközi egyezmény tető aláhozása érdekében. Ugyanakkor szeretném feltenni azt a kérdést, azt a kérdést, amit eddig nem nagyon beszéltünk meg, de meg kellene beszélnünk, naponta százszor e, tesszük fel azt a kérdést, hogy mit tegyünk mi itt Európában egyedül, hogyha a világ nem tart velünk, egyedül Európában nem tudjuk megoldani. Én azt szeretném kérdezni, hogy miniszterként ugye felismerte, hogy nem tudja önállóan megoldani a problémát, de hát mégiscsak ön viseli ezért a felelősséget. Nyilván a éghajlatvédelem kérdését fel is adhatjuk, mondhatjuk azt, hogy mások se tartanak velünk, akkor mi is abba hagyjuk az ilyen törekvéseinket. Nem tudom, hogy ez egy észszerű politikai stratégia lenne-e. Köszönöm szépen Péter Lize, most pedig jó lejnen a szocialisták nevében. Nos, miniszter úr, én is a magam részéről szeretettel üdvözlöm a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és gratulálok Lengyelországnak, aki öt éven belül másodszorra vendéglátó eh, a COP konferencia esetében, és ez természetesen a megfigyelések, a érdeklődés gyújtópontjába katapultálja az országot. Péter Líze eh, ugyanakkor már elmondta, hogy aggódunk a lengyelországi klímavédelmi politika miatt, a bizottság is föltette azt a kérdést, hogy az opolei két szén erőmű működés az európai joggal összeegyeztethető-e. Ezek nem, ezeknél nem tervezik széndiokszid tárolásra alkalmas létesítmény üzembe helyezését, és 2050-ig rendkívüli mennyiségű széndiokszidot fognak kibocsátani a levegőbe. Nyilván valóan ez sok kritikáról fog gondoskodni, a COP esetében is, és a COP rendezvény fő kérdéseiről eltereli majd a figyelmet. Egy globális klímavédelmi egyezményt eh, kívánunk tető alá hozni, ez a második lehetőségünk Kopenhága után. Most nem szabad, hogy kudarcot valljunk, sikerre kell vinnünk a dolgot jó lenne, hogyha egy globális megállapodást eh, sikerülne elérnünk. Világos, hogy itt Európában a gazdag, iparosodott világ eh, képviselőként többet kell, hogy tegyünk a dolog érdekében. Megkérdeztek minket, hogy a 20%-os eh, széndiokszid csökkentés az utolsó ajánlatunk-e a 2020-as évre nézve. Tudjuk, hogy ez nem elégséges, tudjuk, hogy jobbaknak kell lennünk, úgy gondolom, hogy az Európai Unió a saját hitelessége érdekében is többet kell, hogy tegyen, mint hogy a elhatározott 20%-os érték mellett marad. Ami a finanszírozást illeti, a padlás üres, úgyhogy előbb-utóbb a 100 milliárdnak az tehát a 100 milliárdnak a biztosítását valahogy el kell érnünk, be kell vezetnünk egy széndiokszid adót, vagy pénzügyi tranzakciós adót, nem szabad, hogy tovább kerülgessük a problémát. Ön Finnországgal, Svédországgal és Dániával, tehát a skandináv országokkal jó tanácsadókat tudhat az oldalán. Nagyon remélem, hogy ez a csapat eléri majd, hogy vezető szerepe legyen az Európai Uniónak. Kopenhágában ott voltam, és fájdalmas volt, tényleg fájdalmas volt látni, hogy itt Európában omlott össze a konferencia, nem szabad, hogy ez megismétlődjön. Köszönöm szépen, jó lájnem, Chris Davis kapszót. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ismét látom, miniszter úr, illetve hogy ilyen pozitívan, optimistán szólt hozzá. A kérdésem pontosan miért optimista? Amikor hallgatom a részleteit ezeknek a megbeszéléseknek, a tárgyalások úgy tűnik, hogy leragadnak a részleteknél, és nincs nagyon senki, aki vezető szerepet vállalna. Van egy általános vágy a megállapodásra, de a fejlődő országok Kína, India például korábban is mindig azzal érveltek a maguk szempontjából, hogy nem hajlandók áldozatot hozni. Az ő fejlettségi szintjükön. Akkor, amikor a nyugat ezt már meghaladta, és éppen eközben bocsátottak ki a rengeteg széndiokszidot a légkörbe. Tehát mi változott ehhez képest? Nagyobb áldozatokra készek ezek az országok, hogy globális megállapodás jöhessen létre. És az USA esetében tudjuk, hogy a Fehérház és Kína haladnak előre, de a kongresszusban nincs többsége egy megállapodás ratifikálásának. Tehát ismét kérdezem, mitől optimista? A zöldek nevében Bászájkhaut. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy itt van, eljött, és üdvözlendőnek tartom, amit mondott. A magánszektor bevonása itt a tisztelt házban mi úgy látjuk, hogy a fenntartható jövő érdekében be kell vonnunk mindenféle ágazatot, iparágat ebbe a folyamatba. Szerintem ezzel mindenki egyetért. És ez a magánszektor bevonását kiegyensúlyozott megközelítést jelent, és ez jól is hangzik. De hogyha megnézem a 12 nagy vállalatot, amely a lengyel elnökséget az Metát, illetve a lengyel energiacsoportot, tehát amelyik a lengyel elnökséget támogatja. Én nem látom ezt a kiegyensúlyozott megközelítést ebben. Tehát akkor, amikor a COP alatt egy nemzetközi klímavédelmi csúcsot szerveznek. A Nemzetközi Kor Szövetség szervezésében azt látjuk, hogy itt gyakorlatilag alig ha beszélhetünk egyensúlyról a fenntartható jövő érdekében. A magánszektor bevonását nem tapasztaljuk. Tehát ez az egész leragadt a mocsárba. A kérdésem, a magánbefektetők beruházások bevonását hogyan igyekeznek a COP keretében elérni, hogy ebből siker legyen. Illetve azok a vállalatok, amelyek egy zöld, fenntartható jövőt szeretnének, hogyan fejthetik ki ezt a tevékenységet. Az eddigi lengyel elnökség során, illetve a COP szervezése során én nem érzem, hogy ez kiegyensúlyozott megközelítés lenne. Ön pedig erre utalt, tehát erre akartam rákérdezni. És ezen túl hogyan látja például 2050-ig a lengyel jövőt? amikor mínusz 95%-os szintre kell a széndiokszid kibocsátást levinni. Egyelőre csak a Nemzetközi Kor Szövetségnek a támogatásáról számolhatnak be. A többi az hogyan alakul, majd kiköszönöm. Következő hozzászólunk Anna Rosbach. anyanyelvemen szeretném elmondani a hozzászólásomat. Szeretettel köszöntjük Ön, miniszter úr, és a dörbeni tapasztalatokat is örömmel hallottam. A lengyel miniszteri szinten ön képviselt ezt az ügyet. Én is ott voltam a parlament részéről Dörbenben. És nem mindig kellemes részt venni ezeken az üléseken, mivel a fontos döntések az önök szintjén, a nemzeti miniszteri szinten születnek, és számos alkalommal többféle kop csoportosulásban dolgoztam, egyszer-kétszer tájékoztattak bennünket naponta, tehát nem volt igazi részvételi lehetőségünk a komoly döntéshozatalban. És ez rendkívül frusztráló, meg kell, hogy mondjam. Tehát tényleg azt szeretném hallani, hogy Lengyelország hogy látja a parlament igényét. A parlament küzd azért, hogy legyen finanszírozási lehetőség, előrelépjünk az EU szintjén. Tehát tárgyalóasztal köré kell ülni, bennünket is be kell vonni, és nem elég, hogy naponta egyszer-kétszer a miniszter tájékoztat bennünket. Kedvesen elmondva, hogy éppen mi történt. Tehát, miniszter úr, nem gondolja-e, ez a kérdésem, hogy ez a modell már egy lejárt modell a COP szervezésére. 500 millió embert képviselünk itt ülve, legalábbis ez az elv. De ugyanakkor három főt engedélyeztek, annyian vehettünk részt. Tehát ez meglehetősen furcsa. Nagyobb delegációk érkeztek számos ennél jóval kisebb országból, a világ többi államai részéről. Tehát miközben nemzeti szinten folyik a munka, mi az Európai Parlament részéről szeretnénk hallatni a hangunkat. Köszönöm. Köszönöm Anna Rosbach, Zabine Wils a GUE nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr. Az Európai Unió éghajlatvédelmi céljai a frakcióm nevében nem elég, ö, frakcióm véleménye szerint nem elég ambiciózusak. A fejlődő országokat különösen sújtják, és az ipari országoknak a kompenzációs kifizetéseire vannak ezek az országok utalva. Tehát az én frakcióm nevében összességében mindenkit meg kellene győzni e célok fontosságára, nem csak egyeseket. Hallottam a szavait, de azt is hallottam, hogy a lengyel gazdasági miniszter azt javasolta, hogy torpedozzák meg a klímavédelmi egyezmény meg aláírását. Az lenne a kérdésem, hogy a Lengyelország tárgyalási álláspontjára mennyire van befolyása a gazdasági miniszterüknek hiszen többet kell tennünk, mint a 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, Wills asszony, az EFD nevében Tadeusz Simánszki kap szót. Az én kérdésem a következő. Miniszter úr, az elmúlt évtizedekben sikerült széndiokszid kibocsátást csökkenteni, de itt ugye százalékos értékekről beszélünk, ha azonban a szénről beszélünk, akkor arról is szót kell ejtenünk, hogy a mai energiaszektor teljesen máshogy néz ki, mint ahogy akár évtizedekkel ezelőtt az energiaszektor kinézett. Ön miniszterként talán közre tudná adni, hogy mik a tapasztalatai a gazdaság átalakulása tekintetében, hiszen itt nem csak klímavédelmi szempontból kell az energiaszektor átalakulását nézni, hanem gazdasági szempontból is. Amit kezdetben mondott, az fontos volt és érdekes, de a kérdésem mégiscsak az lenne, hogy mi lesz ezzel a globális egyezménnyel? Vannak-e esetleg arra utaló jelek, vagy vannak olyan értesülések, amelyek azt mondják, hogy a globális szereplők, tehát Kína, India és az Egyesült Államok figyelembe veszik eh, az európai álláspontot. Európa példakép akar lenni, elől akar járni, dinamikus és helyes politikát folytat, de a mai válság ban valószínűleg Európa magára marad. És ez az Európai Parlamentben is mindenképpen elégedetlenséget fog kiváltani. Milyen árat kell megfizetnünk a klímavédelem érdekében, hiszen egy görögországi és spanyolországi átlagpolgárnak a helyzete sok tekintetben nem különbözik a fejlődő országok polgárainak helyzetétől az európai gazdaság versenyképességét is kockára tesszük, különösen akkor, hogyha azokat az országokat nézünk, akik gazdasági átalakuláson mennek keresztül. Ön képes álmodni, és tényleg komolyan gondolja, hogy 2015-ben lehetséges lesz majd Franciaországban aláírni egy világszintű megállapodást? Ugyanis amit ma látunk és hallunk, az úgy gondolom, hogy szkeptikusság kell, tegyen minket. Még négy kolléga van akik egy-egy percben szólhatnak föl Karl-Heinz Florenz, Okoni kolléganő, Korhola kolléga. Miniszter úr, nagyon jó, hogy itt van, örülök neki, örülök, hogy újra láthatom. Pontosan emlékszem, hogy láttam, amikor Dörbenben megérkezett, és az európai delegáció gyakorlatilag közvetlenül az összeomlás előtt állt, amikor az EEU-t rakta az asztalra Lengyelország. Ez egy rendkívül kockázatos helyzet volt, most kicsikét megnyugodtak a kedélyek, de meg fogja érteni, hogy én mégiscsak kíváncsi vagyok, hogy Dörben után újra Lengyelország került szóba vendéglátóként. Ez jelenthet valami teljesen mást is, például egy arra vonatkozó kísérletet, hogy más irányba tereljük a folyamatokat. Tehát mik az önök aktív és kreatív hozzájárulásai. Ön ugyanis azt mondta egy újságnak, hogy ha aktívak vagyunk, akkor kibocsátást csökkentünk, munkahelyeket teremtünk, és az emberek életfeltételeit javítani tudjuk. Ezt támogatom én is, de hát mik az önök aktív hozzájárulásai, cselekvő intézkedései? Németország gyakorlatilag próbál kiszállni az atomenergia hasznosításából, Lengyelországnak ugyanezt kellene tennie, nem tudom, hogy képes-e. Önök vendéglátó országként milyen motivációkkal rendelkeznek, hogy előrelépést álljanak el. Kyoto halott. Most végre van egy új modellünk, egy egyfázisos modell, erre azonban reagálni kell, nyilván rugalmasan. Ezzel kapcsolatban mik az önök elképzelései? Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz, Sophie Okoni egy percben. Euh, köszönöm szépen. Miniszter úr, örülök, hogy itt van ma megint köreinkben. Amennyiben értelmezni próbálom az ön által elmondottakat, egyfajta nyitási politika felé próbálnak elmozdulni, és azt hiszem, hogy ez a politikai konjunktúra valóban erre is kötelez bennünket, úgyhogy köszönöm. A vízről szeretnék most beszélni, hiszen a víz mindig olyan téma, amelyet elfelejtünk a nemzetközi csúcs találkozók végkövetkeztetéseiben nem esik szó róla. A víz források egyre rosszabb minőségűek és egyre szűkösebbek, de ugyanakkor egyre több vízre van szükségünk, sajnos a minőség azonban romlik, mert minél több vizet dobunk vissza szennyezett formába, annál rosszabb lesz a víz minősége. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezen dolgozunk, hiszen ez egy egyre inkább szűkössé váló jószág, és önöknek ezt a témát fel kell vállalnia. Ez ma, ma már a víz az nem egyfajta jog, hanem inkább kötelesség tenni érte valamit. Én azon dolgozom itt a parlamentben, hogy szülessen egy olyan jogszabály, amelynek az lenne a célja, hogy a víz hogy a vizet ö, lehetővé tegyük ö, olyan országokban is, ahol az igen szűkös. Nem tudom, hogy Lengyelország például ehhez a gondolathoz tud-e csatlakozni, hogy vajon a vízének egy kis részét fel tudja ajánlani a, olyan országoknak, amelyeknek szüksége van rá. Köszönöm szépen. A globális megállapodás elérését főleg az akadályozza, hogy a nagy kibocsátók más stratégiát követnek, más csinálnak, mint Európa. Nem azt mondom, hogy semmit nem tesznek, csak másképpen járnak el. Az Egyesült Államok például a hatékonyabb munkát végzett az EU-nál a kibocsátás csökkentés eh, terén, sőt a palagáz kiaknázásával még jobb teljesítményt ér el majd tehát nem is annyira a kötelező határértékeket gondolom jó megoldásnak. Kivonják a szénfelhasználást az iparból, a gazdaságból. Ez egy alulról ható megközelítés, és nem egy felülről oktroyált megközelítés. Tehát inkább K plusz F, illetve beruházás megközelítés az irány. És ők éppen úgy látják, hogy a globális megállapodás útjában épp az európaiak állnak, tehát hogy mi makacskodunk. Hogyan látja a saját stratégiánkat? Ne legyen belőlünk a csúnya megállapodást akadályozó gazdag embereknek a klubja elhangzott, hogy Kyoto halott, de ne gondoljuk így. Természetesen az Egyesült Államokat úgy ismerjük, mint a klímavédelem élharcosát. Köszönöm szépen, miniszter úr! Mint minden évben, az Európai Parlament ebben az évben is állásfoglalási indítványt készített elő. Az ITRE szakbizottság nevében vettem részt az állásfoglalás kidolgozásában. Ami fontos, az egy globális megállapodás. Azonban a megállapodás céljait megfelelő támogatással kell ellátni. Valamennyi résztvevőnek támogatnia kell a célokat, hogy a végén ne az legyen, hogy a találkozónak nincsenek pozitív következményei, és nyilván akkor nem volt értelme az együttműködésnek sem. Olyan javaslatot dolgoztunk ki, ami esélyt ad annak, hogy értelmet nyerjen az együttműködés. Ebben pontosabban megfogalmaztuk a céljainkat, Ezáltal az Európai Bizottság és a szakbizottságunk, valamint a miniszterek jobban fognak tudni együttműködni. Az állásfoglalás, amiről szóltam, azt az elkövetkezendő hetekben fogjuk elfogadni. Fontos, hogy ezt támogassa mindenki, de az is fontos, hogy a folyamat többi résztvevője eh, jó hiszemű legyen és a jó akarattal lépjen föl. A kérdésem az, hogy milyen eredményeket értek el, hiszen ön beszélt eh, nyilván más tagállami miniszterekkel, a folyamatokról, de hát szeretnénk látni, hogy mik a konkrét eredmények. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Most kegyes voltam, nem ragaszkodtam. Az egy perchez majdnem két percig beszélt. Linda meg Evan egy percben, ha lehet. Nos, Hübner asszony elvette az időm egy részét. Egyszerű a kérdésem. Az USA-ban jártam még a nyári szünet előtt, és ott azt hallottuk, hogy hajlandók részt venni a tárgyalásokon. Látnak-e tapasztalható változást? Egy percben zárásképpen Corinne Lepage. Ministre d'être parmi nous ce matin. Örülök, hogy itt van a köreinkben ma délelőtt. Én is részt vettem abban a delegációban, amiről önök beszéltek, és azért örülök, hogy erről szó esett. Az is pozitív, hogy a klímaváltozás elleni harc során konkrétumokat fogalmazunk meg, és igazi erőfeszítéseket tegyünk. Lengyelország igen kemény álláspontra helyezkedett a mandátummal kapcsolatban, az európai szinten. Most nem tudom, hogy a kormány, illetve a tanácsban mit tudnak mondani, vajon az önök elnöksége során tudják-e azt garantálni, hogy máshogyan fognak alakulni a dolgok, és hogy a célok, amelyekkel kapcsolatban ön elkötelezettnek tűnt ma reggel, valóban megvalósuljanak. Köszönöm szépen, elértünk a hozzászólók listájának végéig. Most a miniszter úrnak van alkalma, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm szépen. Azt szeretném elsőként javasolni, hogy a kifejezetten vagy tisztán lengyel ügyekre vonatkozó kérdéseket később válaszolom meg máskor, más alkalommal, hiszen itt most egy globális megállapodásról kívánok szót ejteni, a kifejezetten Lengyelországra vonatkozó kérdéseket későbbre, más alkalomra hagynám. Itt most beszélünk a globális megállapodásról, illetőleg a Varsó konferencia előkészületének állásáról, valamint arról, hogy hogyan is értjük a saját szerepünket Varsóban. Nagyon sok kérdés vonatkozott ugyanis erre is. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos találkozó lesz. Felmerült az a kérdés is, hogy miért vagyok ennyire optimista, ami a párizsi találkozónak a végeredményet illeti. A dörbeni menetrend nagyon közel áll a szívemhez. Mondják, hogy 2012-ben a második fázisú tárgyalásokat kellene lezárni, 2000 2013-ban a globális egyezményről kellene tárgyalni, és a 2015-ben ezt a globális megállapodást, ezt alá is kellene írni, amely 2020 után a végrehajtás rögös útjára kell, hogy lépjen. Ez ugye a dörbeni menetrend. Mi az, amit ma ebből látunk? Egy fordulatot látunk. Azt látjuk, hogy Dörbenben egy fordulat ment végbe, Tudjuk, hogy az új egyezmény, az új megállapodás mindenkire érvényes kell, hogy legyen. Ez az újdonság a régi egyezményhez képes. Tehát valamennyiünkre ki fog terjedni a hatája. És mi az, amit még tudunk? Tudjuk azt is, hogy az új egyezmény speciális szabályok szerint kell, hogy létrejöjjön. Tehát ezeket a speciális szabályokat, ezt az egyezményt, ezt teljes körülön figyelembe kell venni a CDA-t. A vállalások közötti különbségtételt és az egyes országok rendelkezésére álló lehetőségek közötti különbségeket. Nagyon sok kérdés vonatkozott arra, hogy miért vagyok ilyen pozitív hangulatban? Miért ilyen pozitív a hozzáállásom? Hát először is azért, mert véleményem szerint Lengyelország ebben a folyamatban egy különleges szerepet tölthet majd be. És képes is arra, hogy betöltse ezt a szerepet. Már csak azért is, mert a gazdasági átalakulásunk kezdetei amik ugye 25 évvel ezelőtt voltak, azok még abban a csoportban azon országok között érték Lengyelországot, akik a fejlődő országok közé tartoztak. Tehát Lengyelország fejlődő ország volt. A 90-es években csatlakoztunk az OECD-hez, 2004-ben pedig uniós tagok lettünk, elhagytuk azt az országcsoportot, és átkerültünk egy másik országcsoportba, és ez képesé tesz minket arra, hogy értsük mind a két országcsoportnak a problémáit, hit, hit szerepét tudjuk betölteni, konszenzus tudunk teremteni a e két világe két országcsoport között. Ezért vagyok optimista. Úgy gondolom képesek vagyunk arra, hogy beszéljünk egymással, és képesek vagyunk erre azért, mert mind a két ország csoport, mind a két szekértábor problémáit, álláspontját meg tudjuk érteni. Voltak olyan kérdések is, amelyek vállalkozásokkal, a gazdaság szereplőivel voltak kapcsolatosak, azokkal a vállalkozásokkal, amelyek részt fognak venni a konferencián. És elhangzottak kérdések az együttműködő partnerekkel kapcsolatban is Nos, az internetes oldalunkon látható ezeknek a partnereknek a felsorolása. Ezek olyan partnerek, akik anyagi segítséget nyújtottak a konferencia szervezéséhez. Nyilvánvalóan ez nem a konferencián résztvevő vállalkozások, hanem a konferenciához anyagi segítséget nyújtók felsorolása. De az az elképzelés, hogy a vitába, az eszmecserére meghívjuk a vállalkozások, a gazdaság képviselőit is, ez az elképzelés arra vezethető vissza, hogy az elmúlt 19 évben, amíg hatályban volt az előző egyezmény, a tárgyaló feje, felek is találkoztak nem kormányzati szervezetekkel, különböző megállapodásokat kötöttek, de hát láthatjuk, hogy mi, mi a mai helyzet. Az ipar elhagyja Európát, a kibocsátás csak növekszik, nyilvánvalóan ezen az úton nem haladhatunk tovább. Ha azonban a gazdaság képviselőivel, a vállalatvezetőkkel globális szinten vagyunk képesek egyezt, globális szinten egyeztetünk, akkor sem fogunk eredményeket elérni, hiszen mindig lesz majd olyan állam, ami a saját útját kívánja járni, és ez az ipar eh, Európából való elvándorlásához fog vezetni. Ezért a vállalkozások, vállalatok képviselővel való egyeztetés véleményem szerint rendkívül fontos. Voltak kérdések, amelyek arra vonatkoztak, hogy Európa milyen álláspontot kell, hogy elfoglaljon a mai helyzetben. Azt szeretném elmondani, hogy Európa egy különleges ajánlatot tud tenni. Nem 20, hanem 30 százalékot tud felajánlani. 2007-ben már megtettük ezt az ajánlatot, de ennek nyilvánvalóan előfeltétele, hogy globális megállapodás jöjjön létre. Tehát nem 20%-ot, mi 30%-ot javasolunk. De ez bizonyos feltételekhez van kötve. Nekem az a benyomásom, hogyha csak példával, jó példával járunk elől, akkor ez önmagában kevés. Láthatjuk a kereskedelmi megállapodásokban a erre utaló jeleket. 2001-ben a Dohai fordulóban megkezdtük az eszmecserét, megfogalmaztuk a közös agrárpolitikánkat, megnyitottuk a külső konkurencia előtt a mezőgazdaságunkat, és abban bíztunk, hogy egy globális kereskedelmi megállapodás fog majd létrejönni. És arra gondoltunk, hogy a szolgáltatási szektor adja majd a jövedelmünket. Azonban nem így történt, a tárgyalások még mindig folyamatban vannak, úgy, hogy közben az európai agrártermékek piaca meg van nyitva hasonlókat láthatunk az éghajlatvédelmi tárgyalások során is. 2008-ban egy éghajlatvédelmi csomagot fogadtunk el, de ez nem vezetett ahhoz, hogy más államok is hasonló útra léptek. Svájc, Liechtenstein talán fog egy ilyen megállapodásban részt venni, tehát az érintett országoknak maximum a 40%-a, de hát ez globális szinten kevés. 2020-ig teljesen új eszközre eh, van szükségünk, amiben mindenki részt vesz. Ma a tárgyaló partnereinknek a nyugalmát eh, kell megvásárolnunk eh, azáltal, hogy magunkra, vás, magunkra vállaljuk a cselekvést. az elért eredmények jók, legalábbis véleményem szerint, de hát azért van a dolgoknak egy amerikai látásmódja is. Az Atlanti óceán két partján két különböző paradigma szerint működik az energiapolitika. Nálunk az drága energia paradigmája dívik, ami arra szolgál, hogy beruházásra kényszerítse a szereplőket és átállásra az energiatermelésben. Ma azonban gazdasági válságban vagyunk, és ez nem mindig segít abban, hogy a jóton haladjunk tovább. Az Atlanti óceán másik partján ugyanakkor az olcsó energia paradigmája uralkodik, és az Egyesült Államok tovább iparosodik. Mi a széndiokszid kibocsátás csökkentése mellett tettük le a garast. Ugyanakkor a kereskedelmi miniszterek az Atlanti-óceán két partjáról éppen most tárgyalnak egy szabadkereskedelmi egyezmény aláírásáról. Ha ez a szabadkereskedelmi megállapodás létrejön úgy, hogy a két energiapolitikai paradigma továbbra is érvényben van, akkor Európából el fog vándorolni az ipar. Úgyhogy a gondolkodásmódunkat kell átalakítanunk, és máshogy kell gondolkodnunk, mint korábban. Miért vagyok arról meggyőződve, hogy az új megállapodás nem lehetséges? A legtöbb miniszter, akivel egyeztettem, azt várja, hogy 2020-ban olyan eszköz áll majd rendelkezésre, ami ténylegesen működésképes. Ez az általános várakozás a miniszterek között. Hogy fog kinézni ez az új megállapodás? Véleményem szerint, és itt most a Kyoto 1-es és Kyoto 2-es tapasztalatokra támaszkodom, úgy gondolom, hogy a megállapodásnak legelsősorban egyszerűnek kell lennie. A megállapodásnak lehetővé kell tennie a tárgyaló felek számára, a miniszterek számára, hogyha hazatérnek a saját országukba, akkor ott a korábban felvállalt kötelezettségeket ratifikáltatni tudják. A Kyoto 1-es tárgyalások nál azt láthattuk, hogy a tárgyalófelek elfogadtak egy szöveget, és utána az Egyesült Államok egész egyszerűen nem ratifikálta a szöveget. Ennek végzetes következményei vannak. Most Kiotó kettőnél tartunk, egy, egyedül maradtunk, magunkra maradtunk, de hát vannak itt azért még más felek. Fehér Oroszország, Ukrajna, Oroszország, Kazaksztán. Ezek az országok formálisan nem éltek vétóval, de ezek az országok ugyanígy nem ratifikálják a szöveget, mert a szöveg nem tetszik nekik. Úgyhogy könnyű belátni, hogy ugye meg lehet győzni minisztereket, de aztán ők hazatérve az országukban nem biztos, hogy keresztül viszik a dolgot. Voltak tárgyalások, amik eh, hosszan az éjszakában nyúltak, de azt kell látni, hogy a jövőbeni megállapodásnak, ami reményeink szerint Párizsban létrejön, ennek az országok számára kell kellően vonzónak, attraktívnak lenniük, hogy az adott országnak a parlamentje eh, ratifikálja, a köztársasági elnök az államfője aláírja, és aztán az ország végrehajtsa ezt az egyezményt. Úgyhogy ennek az egyezménynek, ennek az eszköznek befogadónak is kell lennie, ami úgymond hívogatja, csalogatja a kívül maradottakat a résztvételre. Hogyan tud ebben az ENSZ részt venni? Nos, az ENSZ teljesen más időszámítás szerint működik, mint az Európai Unió. Nálunk az Európai Unióban a bizottság tesz javaslatot, utána az Európai Parlament állást foglal, utána az Európai Tanács is állást foglal, és utána keresünk egy olyan megoldást, amely biztosítja a közös nevezőt a folyamat végén. Amit szeretnék mondani, az az, hogy az Európai Tanácsban a szavazás a többségi, szótöbbségi szabályok szerint zajlik elvben. Az Európai Parlamentben a döntéseket nemzeti hozzátartozásuktól függetlenül hozzák a képviselők. Itt az európai politikai hovatartozás, frakcióhoz való hovatartozás számít. El tudjuk képzelni, hogy adott esetben ennek során a képviselő figyelmen kívül hagyja a saját országának álláspontját, mert hogy más a döntési mechanizmus. Mi a helyzet azonban az ENSZ-ben? Az ENSZ tagállama mondhatja azt, hogy vétóval él, vagy ha nem is él vétóval, de egyszerűen csak nincsen kedve végrehajtani egy, egy okmányt, akkor egész egyszerűen nem hajtja végre. Úgyhogy olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyek bizonyos mértékben eh, mindenki számára elfogadhatóak, felvállalhatóak, akkor is, hogyha otthon el kell őket adni. Hiszen nyilvánvalóan hazatérve a saját maguk által kötött megállapodásként kell eladniuk, bemutatniuk az egyezményt. Úgyhogy semmit nem lehet majd rájuk kényszeríteni. Egyszerű egyezményre van tehát szükségünk. És a zárszavam pedig az lenne, hogy a céldátumunk 2015. december Párizs. 2014. márciusában valamennyi nyelven rendelkezésre kell, hogy álljon a szövegtervezet. 2014 második felében az ENSZ közgyűlésének találkozója után és a szeptemberi csúcs után meg kell, hogy szülessen a perui limai találkozó előtt egy tárgyalásra alkalmas szövegtervezet. A megállapodásnak tehát az alapjait már korábban Varsóban megbeszélés tárgyává kell tenni, különben a tárgyalásra rendelkezésre álló időkeretet nem fogjuk tudni tartani. Nagyon sok nyitott pont van. A finanszírozás, a veszteségek és károk kérdése. Ez az, amit a tárgyaló feleink, így például a fejlődő országok várnak tőlünk. Hogyha megállapodunk valamiben, akkor képesek leszünk arra, hogy az egyezmény struktúráját illetően is elérjünk valamit. Köszönöm szépen, miniszter úr, a kérdések megválaszolását. Természetesen a parlament részéről figyelemmel fogjuk kísérni a dolgokat, és a kollégák által elmondottak szerint egy állásfoglalást fogunk elfogadni. Észszerű lenne, hogyha találkoznánk még egyszer, hiszen felmerültek itt olyan kérdések is, amelyek az Európai Unióra vonatkoznak, úgyhogy helyén való lenne, eh, hogyha mi magunk is elvégeznénk a saját házi feladatunkat, itt például a backloadingban eh, egy, a tanácsi állásponttal szinte kompatibilis szöveget fogadtunk el, tehát ez mutatja, hogy mi itt Európán belül, még ha kis lépésekkel is, de előre tudunk lépni. Fontos, hogy fölvegyük eh, a hétmérföldes csizmát, nagy lépéseket tennénk előre, hiszen itt mi most a frontvonalban vagyunk, vagy oda kell, hogy kerüljünk, és nem a középmezőnyben szabad maradnunk. Kívánom önnek, hogy ne veszítse el az optimizmusát, és Varsóban, Lengyelországban olyan COP konferenciánk legyen, ahol megnyitjuk az utat Limán keresztül Párizsba, és a végén reményeink szerint, és itt most drukkolunk, hogy 2015-ben tényleges globális, tényleges globális megállapodás jöjjön létre. Önöknek ebben nagyon nagy a felelőssége, de támogatásunkra számíthatnak. Ott leszünk, és mi leszünk azok nyilván a végén, akik parlamentként ratifikálják majd, illetve ratifikálniuk kell az egyezményt, úgyhogy mindenképpen elvárjuk azt, hogy a tárgyalások állásáról aktuálisan tájékoztatjanak minket, hiszen a, majd a nap végén, a folyamat végén az egyezmény nekünk parlamentként kell ratifikálni, mi, az, mi vagyunk azok, akik a végén igent vagy nemet mondunk. Köszönjük, hogy itt volt, és nagyon szívesen meghívom a második kérdés témakör megvitatására. Úgyhogy reméljük, hogy a közeljövőben ismételten körünkben üdvözölhetjük.